megoldását elősegítsük. Köszönöm szépen az elnök asszonynak, köszönöm szépen a képviselőknek. Elnök, Geringer de Odenberg asszony foglalja össze a vitát. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim. Jelentéstevőként nagyon örülök annak, hogy elkészíthettem ezt a e, jelentést. Nagyon e, elkötelezett és lelkes kollégákkal együtt. E, A jelentés a, azt mondja ki, hogy a petíciókkal kapcsolatos munkát javítani kell, a kritikus hozzászólásokat meg kell vizsgálni, a hozzászólót megszakítják. Egy kicsit lassabban beszéljen, ezt kéri az elnök. Nos tehát, hogyha vannak kritikus megjegyzések a jelentéssel kapcsolatban, az jó hír. Ez azt jelenti, hogy van még mit tenni, van még feladatunk, és jobb eredményt érhetünk el ezen lépések megtétele után a polgárok érdekében. Avramopoulos biztos úrnak szeretnék köszönetet mondani a hozzászólásáért. A jelentéssel kapcsolatban jelentéshez nyújtott hozzájárulásokért szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek, Becker asszony, Beatrice Becerra, Évi asszony, Marias képviselő, Léda képviselő, nekik szeretnék tehát köszönetet mondani, illetve a tanácsadóknak, a szakbizottság titkárságának, akik szintén öm, részt vettek a munkában, Nikola Kriera, Krisztina és a többiek. illetve Kárnyá Korcferszkának, az asszisztensemnek is szeretnék köszönetet mondani. Nem volt egyszerű a munka, de végül mégiscsak sikerült az Európai Petíciós Szakbizottság munkáját egy megfelelő jelentésbe foglalni. Köszönöm szépen, mondja az elnök, ezzel lezárom ezt a vitát, 12 órakor szavazás, vagyis két perc múlva addig felfüggesztem az ülést.